Az elnök. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Bitte, meine Damen und Herren, nehmen Sie Platz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem, foglaljanak helyet. liebe kolleginnen und kollegen! tisztelt kollégák! brutálster art und weise tz nappal ezelőtt franciaországot brutális támadás érte.